Slavomir Klovovski mandátumát, és egy, hat, egy hangulag javaslatot tett arra, hogy 2015. november 27-ével érvényesnek nyilvánítsuk őket. Elezi ezt valaki? Hogyha nem, akkor ez